Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Invito tutti i. Tisztelt kollégák, most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. Azon kollégák, akik elhagyják a termet, kérem, tegyék ezt csendesen. Vi informo di aver Szeretném tájékoztatni önöket, tisztelt kollégek, hogy nagyon-nagyon sokan kértek szót a szavazatmagyarázatok kapcsán. Csak 2.45-ig folytathatjuk a szavazatmagyarázatokat, hiszen a termet elő kell készíteni a három órai kezdésre. Természetesen, ha valakinek nem jut idő a szavazat magyarázatára, akkor írásban beküldheti. Először is a Moise jelentés következik. Qui n'est pas intéressé au débat peut quitter la, la plénière. Kérem, kérem, hagyják el a termet, hogyha nem vesznek részt a vitában. úr következik egy percre. Já jsem přesvědčen o tom, že sice můj hlas zde není... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tudom, hogy nem fogják hallani a hangomat, de azért mégis elmondom a mondandómat. Nagyon örülök a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezményeknek. A moldovai állampolgárok számára ez rendkívül fontos. A most elfogadott megállapodás az Európai Unióhoz való közeledés egyik fontos lépése. Ahogyan a vita során is elmondtam, és ezt követte a megállapodás jóváhagyása, a vízumkedvezmények, illetve a partnerségi státusz, valamint a vámkedvezmények mind nagyon-nagyon fontosak, jelentős összegekkel emelik, ezt, Mold, emelik ezek Moldova a költségvetését, ez nagyon pozitív hatással van az országra, ennek rendkívül örülök, és gratulálok Moldovának. Honorary Zambaski. Zambaski úr következik. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подкрепих... Tisztelt kollégák, én is támogattam Moldova erőfeszítéseit, azért, mert létfontosságú, létfontosságúak ezek a kedvezmények, fontosabbak, mint a nézeteltő eltérések. A mostani támogatás fe, politikai felelősségvállalás kérdése. Látjuk, hogy az európai piacot nem érintették a mezőgazdasági küszöbértékek, azonban a kis termelőket nagyon is hátrányosan érintik az embargók, az embargóval kapcsolatos intézkedések szeretnénk ezt minimalizálni, ennek a hatását. Nagyon fontos, hogy ne engedjük el barátunk kezét egy ilyen fontos pillanatban. Moldovában vannak a bolgár kisebbségek, őket sem szabad magukra hagyni, segíteni kell Moldáviának az Európai Unióhoz való csatlakozásba. Pospisőképviselő. Pane předsedo, také podporuji změnu autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku. Én is támogatom ezt a változtatást, támogatom a kereskedelmi kedvezményeket. Ez egy egyértelmű üzenet Moldova számára, az üzenet pedig az, hogy nem hagytuk magára Moldovát, illetve támogatjuk ezt az országot az Európai Unióhoz vezető úton. A mezőgazdasági termékek kapcsán nyújtott kedvezmény nagyon fontos segítséget nyújt Moldovának, mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból, és ez hozzájárul ahhoz, hogy Moldova függetlenebb legyen Oroszországtól. Tehát kereskedelmi, gazdasági előnyről van szó, de mindemellett egy nagyon fontos politikai jelzést is adunk ezáltal hiszen egy olyan országot támogatunk, amely független és szabad külpolitikát kíván folytatni. Ezért üdvözlöm az általunk megtett lépést, és nagyon remélem, hogy a jövőben erős partnere lehet az Európai Uniónk Moldova. Flora Olszingeilik. Kelly úr, öné a szó, akarja gélik nyelven. Pascal Göris. Uh, Igen, írül fogok beszélni. Részt vettem a vitám tegnap, és nagyon pozitív módon alakult, most pedig üdvözlöm azt a döntést, amely ennek eredményeképp megszületett, mellette is szavaztam. 551 szavazat támogatta, hatalmas többsége ez. Szerintem a moldáv nép számára reményt ad. Különösen a kisgazdák számára, akik a gyümölcs termelésből élnek, és annak exportja rendkívül fontos számára. Most Oroszországban nem tudnak exportálni a terményeiket, Putyin politikája miatt új, új piacokra van szükségük, és fontos, hogy mi felvegyük ezt a gyümölcs termelést. Súlyos gond, ez nem jelent számunkra nagy problémát. Tegnap kifejtettük, hogy a, az igazi barát bajban mutatkozik meg, ezért fontos, hogy megmutassuk tudjuk segíteni szomszédunkat, ha bajban vannak. És ha ilyen közel vagyunk most már a karácsonyhoz, szerintem egy szép gesztus is egyben. Pré úr, parancsoljam. A Depré jelentés kapcsán jár úr. Sorry. Micro, please. Én kaptam most még jóváhagyást is, hogy benyújthatom ezt az ügyrendi kérést, vagy elmondhatom, elnök úr. Itt van papíron, feketén, fehéren. Ön nincs rajta a listámon, de hát tessék. Majd odaadom a levelet önnek később. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy E, ház mindkét szárnya, e, én is támogatom e, Moldávia nyugati ambícióit és a beszerább nép érdekeit. De van itt egy politikai kérdés. Ha kibővítjük a belső piacot, és nem csak politikai ez, a Nyeszter partjáig, akkor meg kell értetnünk ezekkel az emberekkel, hogy nem ugyanaz a szabadkereskedelem, mint a tagság mert sokak fejében ez összefonódik, összekeveredik még a saját hazámban is. Tehát egyesek szerint nem lehet az európai piachoz hozzáférni tagság nélkül. Ez nem igaz. Macedónia, a Channel Islands, Norvégia, Liechtenstein mindannyian részei az európai piacnak, anélkül, hogy európai uniós tagok lennének. Tehát nem igaz az, hogy aki nem tag, az nem élvezheti a belső piac előnyeit. Most akkor Jár úrnak adok szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Felszeretném használni ezt a lehetőséget, hogy a Költségvetési Bizottságot még egyszer megdicsérjem, hogy sikerült 2014-re vonatkozóan egy dílt eh, nyelbe ütni. A 2015-ös nem volt könnyű, de ez egy szükséges bosszantó gyakorlat, mert az Európai Uniót ugye bár a tagállamok finanszírozák és a tagállamok kapják vissza a pénzt, bírságokból és áfából tartjuk fel magunkat, ezt meg kéne reformálni, de sajnos újra meg újra az merül föl, hogy a tagállamok nem csak, hogy nem fizetik be időben a, a tagsági díjukat, ha úgy tetszik, hanem még ezt is sérelmezik, de végre sikerült lezárni ezt a bonyodalmat. Köszönöm. Most a a költségvetéssel kapcsolatban Jár úr kap ismét szót. Szeretném kérni hogy a 2014-es és 15-ös költségvetés kapcsán ideértve a, a bizottságot, a parlamentet, de főleg a tagállamokat, tehát valamennyien arra koncentráljunk, hogy végre kifizessük a kifizetetlen számláinkat, amelyek felgyűltek, és amelyek azért gyűlnek föl, nem azért gyűlnek föl, mert itt az Európai Parlament fecsérli a tagállamok pénzét, hanem azért, mert a tagállamok által vállalt feladatokra a tagállamok nem adják oda azt. Tehát ezt az eljárást egy kicsit nyilvánosabbá kéne tenni. A már korábban sokszor elfogadott befizetéseket a tagállamoknak be kell fizetni, ez egy egyszerűen egy technikai gyakorlat, és a számlákat pedig ki kell fizetni, ez is egy egyszerű elv lenne. Maletics kollég. Zahvaljujem predsjedavajući razina neplaćenih računa u Europskoj uniji. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A kifizetetlen számlák összege 2010 óta növekszik, mintegy 25 milliárd, 28 milliárd euróra rúg e, ennek az összege jelenleg. A költségvetés e, ilyen körülmények között igazából nem valósulhat meg, hiszen a hátralékunk a hitelességet veszélyezteti. A jelenlegi költségvetési összegeket jóvá hagytuk. 4,2 milliárd eurós növekedést irányoztunk elő a fejlesztési alapok területén, ez rendkívül fontos az állampolgárok számára. Köszönöm. numero tiene la palabra. Négyes költségvetés módosítás következik. Tisztelt elnök úr! Többször elmondtuk már a, földközi tenger térségét illetően, hogy fontos, hogy javuljon a helyzet, hiszen több mint 3000 ember veszítette életét, eh, miközben Európa partjait próbálták elérni. Ezt látjuk a bevándorlási ügynökségek jelentéséből. Nagyon fontos, hogy megoldást találjunk, föltárjuk az okokat, a hatásokat, és észszerű politikákat hozzunk létre. Jogos, legális migrációt biztosítsunk, és egy olyan politikát alakítsunk ki, amely megfelelően működik a válsághelyzetekben, akkor is, amikor ezt a válsághelyzetet a a szegénység okozza, illetve a diktatórikus rendszerek. Oda kell figyelnünk az emberi jogokra, az emberi méltóságra, és ezt szem előtt kell tartanunk a migránsok esetében. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a határtérségekben mm, odafigyeljünk a körülményekre, és ezek alapján döntsünk. Jár képviselője szó. Köszönöm szépen. Szeretnék megint utalni arra, hogy a korrigált költségvetési döntése a 2011-es évre vonatkozóan nem érkezett be, a 15-re vonatkozóan döntöttünk, és a, nem kerültünk be azokba a likviditási zavarokba, amelyektől tartottak sokan, és ez a parlamentnek hála, mert hogy olyan kompromisszumokat sikerült kilagítani, amely révén az Európai Unió fizetés képessége fennmaradt na, elkerültük azt a nagy blamást, amely a fizetésképtelenség lett volna. Egyrészt újabb és újabb befektetési programokat kell finanszíroznunk, másik oldalon viszont a likviditást nem biztosítható befizetések hiányába. Ki kell fizetnünk a számlákat és milyen szép lenne a világ, persze, ha a tagállamok befizetnék tagdíjukat tisztességgel és időben. A GDP alap alapján kell számolni befizetésbe, meg a áfa befizetések eh, beérkezése nehezen ment, ugyanakkor a büntetések befizetése alapján végül sikerült pluszba jutni. De még egyszer mert figyelmet, annak fontosság, hogy a tagállamok rendesen fizessék be tagdíjukat. Köszönöm szépen, ötös módosítás tervezett. Soltesz úr következik. Nincs itt. Pekin asszony következik. Nincs itt. Moretti képviselő következik. Grazie signor Presidente. Nonostante l'accordo sul budget 2005. Köszönöm szépen elnök úr. A költségvetéssel kapcsolatos megállapodás ellenére nem lehetünk teljesen elégedettek, hiszen felelősségünknek tettünk eleget, amikor ezt megszavaztuk. A szocialista jelentéstevő, illetve az olasz elnökség kapcsán elmondhatom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezek a források valóban rendelkezésre állnak, hiszen a nemzeti önzésnek láttuk tanulját. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország részéről gyorsan tető alá akarták hozni ezt a megállapodást. A parlament mint egy pufferként funkcionál, a legfontosabb területeket próbáljuk támogatni, az Erasmus, a Horizon 2020-as programot. Még mindig prioritás azonban, hogy a következő pár esztendőben intelligens reformokat hozzunk létre a költségvetés elfogadásának terén, hiszen látjuk a korlátokat és az ellentmondásokat. Köszönöm, Maleti úr következik. Podržala sam ovu izmjenu proračuna za 2014. godinu. Köszönöm szépen. A 2011-es esztendőre elfogadtuk a módosítás tervezett változás, megváltoztatását. Több mint 46 milliárd eurót mobilizáltunk Horvátország, Szlovénia és Ausztria természeti katasztrófáin által okozott károk csökkentésére. Láttuk az árvizek hatását Horvátországban, ez rendkívül sok ember számára azt jelentette, hogy el kellett hagyniuk a lakóhelyüket, és hihetetlen mennyiségű és mértékű károknak voltunk tanúi. 8,6 milliárd eurót mobilizáltunk a szolidaritási alapból, ez azonban nem kellő mértékű, és nem teszi lehetővé a kártalanítást. Ez azt jelenti, hogy további forrásokra van szükség az áldozatoknak, így kell segítséget nyújtani. Pletkovics képviselő következik. Niz prirodnih katasztrófa, pogodio od poplava, potresa do ledenih oluja Grčku, Sloveniju i Hrvatsku. Jó pár természeti katasztrófa sújtotta Szlovéniát, Horvátországot, illetve Görögországot, és ez nagyon súlyos infrastruktúrális problémákat okozott. mind a közférában, mind pedig a magántulajdonban. A szolidaritási alap enyhítette a problémát, az katasztrófa sújtotta országokban. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a költségvetés módosítás segítsen a kártalanításban, a károk kifizetésében. Horvátországnak is segítséget kell nyújtanunk. Mintegy 8,6 milliót millió eurót ö, allokáltunk Horvátország számára, ő ezt az országot sújtotta leginkább a Right. Helen úr, köszönöm alelnök úr. Azt mondjuk, hogy a jogalkotó első ösztönös lépése a válságban az, hogy a pénztárcájához nyúl. Ám mindig a sajátjához kell nyúljon az ember, katasztrófák esetén azonban, mintha mi mindig más pénzét akarnánk elkölteni, óriási nagy ö, ö, virtus ez, anélkül, hogy maga vállalna áldozatot. Ha valakit megráz az, hogy rossz hírek érkeznek valahol, akkor nyúljon a saját zsebébe, úgy adakozzék, és ne az adófizetők zsebéből. Ez nem csak retorikai fordulat. Az egyik katasztrófa, amiről beszélünk itt, a Balkán tért keleszlavóniai árvíz, és nagyon örültem annak, hogy az Európai Konzervatív Reforma párt küldött a politikusokat megvizsgálni a helyzetet, hogyan lehetne segíteni a például, hogy horva, horvát és nemzeti politikus is lefestette. Lehet, tehát sok magunk szakára is segíteni, és nem más pénzéből költeni ilyenkor. Sokkal jobban érzi magát hogy az ember. Non posso concedere cartolini blu perché questo... Köszönöm Kékkártyás kérdést nem lehet feltenni szavazat magyarázat során, nem rendes vita ez, úgyhogy kék kártyát nem engedünk meg. Következő dépre jelentés, hetes számú költségvetés módosítást, ne kovúri a szó. Köszönöm szépen. 2014-ben nagyon sok halottja volt, a természeti katasztrófának, sokakat elvágtak a kommunikációtól, és több tízezer embernek kellett elhagyni a lakását. És nekünk európai képviselőként sokat lehet tenni azért, hogy ezek embereknek az élete újra normálissá váljon helyi szinten, a kármentesítésben. Én úgy gondolom, hogy annak a 13 régiónak, amely érintett volt, meg kell adni ezt a támogatást a nemzeti szinten, és a mobilizált alapokból középületeket kell helyreállítani. 3 millió 300 ezer bolgár polgár szenvedte meg közvetlenül a katasztrófát. Kedves kollégák, a pótköltségvetésről szóló jelentés, amely szolidaritási alapot mozgósítana, ellenére jelentéktelenek ezek a pénzek, mert ezzel a néhány millióval nem lehet több millió ember sorsát újra helyreállítani és megint a szegények szenvedik meg legjobban a problémát, és hatod annyit kapnak, mint egyébként a jómódú tagállamok hasonló eh, katasztrófa esetén. Ezt a kérdést több bizottság elé is fogom, oda fogom terjeszteni, mert ez egyfajta diszkrimináció, ez eh, szemet szúró, nyilvánvaló, és a bulgárok ennél többet érdemelnének. Ugye a 10 milliárdos kárból 6 milliót segít az Európai Unió felszámolni, és az észak-nyugat-bolgár térség az egyik legszegényebb európai térség általában, és gyakorlatilag magukra vannak hagyva, ez nem szolidaritás, kérem. Köszönöm szépen. Maletics asszonyt halljuk. Horvátország, Bulgária és Szerbia támogatására néhány milliót mozgósítottak. Ezek mindenképpen jelentős összegek a helyi szempontból, de szükség lenne inkább a pénzt a megelőzésre költeni, vagy arra is költeni, mert a nagy árvizek esetén nagyon sok terület eleve kitett az árvíznek, az Európai Uniónak több pénzt kéne szánnia tehát a megelőzésre nem elég a károkat enyhíteni ebből a pénzből. Köszönjük szépen, Plenkovics kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A pótköltségvetés, amelyet 2014-re elfogadtak, nagyon fontos segítség volt Horvátországban, mert hatalmas károkat kellett az árvíz után helyreállítani. Több száz millió, több száz, több ezer háztartás sérült, és igen súlyos bajba kerültek komplett régiók. 300 millió eurós volt az eredeti kárbecslés, Horvátország 9 milliót kapott az árvíz kapcsán, de 16 millió lesz majd ez az összeg összességében. Ezzel e, valamit segítettünk a horvát költségvetésnek és a helyieknek. Pikula képviselői, ez szó. Köszönöm szépen. Európai Unió, te želim zahvaliti svim građanima i... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon súlyos katasztrófákat láttunk, és a szolidaritási alap ezt próbálta enyhíteni. A biztosított összegek sajnos nem kellő mértékűek, nagyon is elmaradnak a szükséges összegektől, Azonban fontos, hogy odafigyeljünk a megelőzésre, például az árvizek kapcsán. A jelenlegi rendszer bizony eléggé elavult. Azt látjuk, hogy Horvátországnak mintegy 45 millió milliárd kunát kellene beruháznia az árvízvédelmi projektekbe, azonban ez a költségvetésünknek majdnem mindegy felét képviseli. Tehát fölmerül a kérdés, hogy milyen összegek és honnan származnak majd ezek az összegek, amelyekre szükségek, szükségünk lesz. A szolidaritási alap remélem, hogy nagyobb segítséget nyújt majd. Ja sam pozitivna ovom izvješću, iako dijelim zabrinutost većine u svojoj vez. Tisztelt elnök úr, nagyon pozitívnak tartom ezt a jelentést, még akkor is, hogyha osztom a frakcióm véleményét a 2014-es, illetve 2015-ös költségvetés kapcsán. Nagyobb költségvetési fegyelmet követelünk a tagállamoktól, és azt várjuk tőlük, hogy ne költsenek el olyan forrásokat, amelyek nem állnak rendelkezésükre. Nagyon jól ismerem Horvátország helyzetét, hiszen ezt az országot nagyon sokszor sújtották árvizek, és a állampolgárok elveszítették az otthonaikat. Ezek az állampolgárok nagyon nehéz körülmények között élnek jelenleg. Absztraktnak tartják a vitánkat. Kézzel fogható segítségre van szükségük. Passiamo al nuovo progetto di bilancio. Köszönöm. Most pedig az új költségvetés ügyben Szaltes, szaltes úr szó. Nincs itt, akkor Múdi úr az, aki szót kap. Asszony. Köszönöm. Októberben munkáspárti párttagjaim megszavazták, hogy többet adjunk. Ugyanakkor ez egy ösztönző példa nyújt adódott olyan mint hogyha 500 millió kilométerről kéne egy űrhajóval landolni, olyan nehéz feladat volt ez. Meg kell fordítani a tanács leg károsabb megszorításait, amelyek az önkormányzatokat, kisvállalatokat, kutatóközpontokat sújtanak az én választókörzetemben. Sajnálatos módon nem sikerült a kap pénzeket áttenni megfelelő célokra, meg annak a költségeit sem, amit a Strasburgi utazásaink jelentenek. Ez egy szép város, de a pénz pazarlása ide utazgatni. Igazi hozzáadott értéket kell adnunk az állampolgároknak olyan projektek támogatásával, amelyek nemzetközi vállalásainkat is segítik. Azért várom, hogy ez a költségvetés 2015-ben tényleg a célokat szolgálja majd. Non vedo Nunes, non mi pare ci sia neanche Lunes képviselő, nem látom, Gil képviselő, Moretti képviselő. Köszönöm, elnök úr. Annak ellenére, hogy jóvá hagytuk ezt a költségvetést, továbbra is úgy hiszem, hogy sokat több tennénk valunk volna. emlékezünk vissza a, a, a szociális hallották által is hangzott erőfeszítések fontosságára. A tanács megint csak a, azok kezébe került, azon kormányok, Németország, Franciaország és Nebütenni a kormányának kezébe, amelyek nem ez irányba húznak. Mégis sikerült valamit kibirkoznunk, elérnünk, legalábbis a kötelezettségvállások szintjén, amelyeket életben kell tartani olyan fontos programok érdekében, mint az Erasmus és a Horizont 2020. Ugyanakkor továbbra is prioritás az, hogy észszerű, organikus, szerves reformra amennyi át az egész eljárás. Köszönöm. Most a szavazat magyarázat körében Kinicsi asszonyi a szó. Köszönöm, Köszönöm. szépen elnök úr. Azt gondolom, hogy Európának többet kellene tennie, mégis támogatólag szavaztam, hiszen a e, költségvetési tervezetben lehetőségünk nyílik arra, hogy további forrásokat biztosítsunk, még hogyha ezek nem is kellő mértékűek. Odafigyelhetünk a 2020-as program kulcs területeire, a munkahely teremtésre, ott van a Horizon 2020, az Erasmus, a versenyképességet fölendítő eszközek, ezzel Európa jövőjébe ruházunk be. A munkanélküliség elleni harc továbbra is nagyon fontos, de még mindig nagyon magas a munkanélküliség, különösen a fiatalok, terület, fiatalok esetében ami a parlament 2014-es költségvetését illeti, ez a jóváhagyás a folytonosságot biztosítja, hiszen hihetetlen szükségleteket látunk, például Szardinia esetében. Balcó képviselő. Elnök úr, köszönöm a szót. A Jobbik Magyarországi Mozgalom képviselői nevében nem tehetünk mást mint nemmel szavaztunk az európai unió 2015 ös költségvetésére. ez a költségvetés ugyanazokat a neoliberális gazdasági alapelveket tükrözi ahogy azt tette mind eddig. önök a többség sorra visszautastották azokat a módostásokat amelyek ezen a felfogáson változtatni kvántak. ugyanakkor maga a hétéves költségvetési keret meghatározó. ebben reálértékben most először four five kal csökken a hétéves költségvetés összege külön a kohéziós alapok eight four kal. ez azt jelenti hogy az úgynevezett centrumországok és a periféria között a különbség a szakadék még tovább fog nőni. önök nagyon szép szavakat mondanak az életsznvonalban gazdaságban felzárkózó egységes európáról a számok azonban mást mutatnak. kolléga! köszönöm szépen elnök úr! a 2015-ös költségvetésről való megállapodás eh, nehéz egyeztetésekben született meg, de támogattam az elfogadását, mert el kell kezdeni valahogy a következő évet, és ki kell fizetni a számlákat, vagy legalábbis azoknak egy részét. A 2015-ös költségvetés azonban nem old meg minden problémát. Az intézményeknek sokkal jobban oda kéne figyelni a kifizetések problémájára. 142 eh, milliárdot irányoztak most elő, de ez jelentős csökkenés a parlamenti javaslathoz képest, amely 146 milliárdról szólt. És a különbség egy része 2016-ban kell, hogy majd megfizessük, és sok kifizetetlen számla maradt továbbra is, és későbbre is. Köszönjük szépen. Minden évben egyes tagállamok kiemelt figyelmet kapnak az Európai Uniós költségvetés szintjére, de nem kötik ehhez hozzá a tartalmakat, hogy mire költjük a pénzt. Erről kéne főleg beszélni. Ha az európai költségvetést jó célokra használjuk, amelyekre tipikusan európai szinten kell, mert hatékonyabb, mint a nemzeti szint, és a párhuzamosságokat ki lehet így küszöbölni, akkor több lenne a konszenzus az Európai Unió költségvetésének szükségessége vonatkozásában is. És a fejlesztési rész például tipikusan a jobb eredmények, a befektetések célját szólja, és a Bank of America példáját sokkal gyakrabban kéne idézni a nemzeti bankoknak is, mint ahogy ezt jelenleg teszik. Harkin asszony kap szót. Köszönöm. Én is megtámogattam a 2015-ös költségvetést, és sokakhoz hasonlóan én is többet szerettem volna, de ne felejtsük el, hogy azért ez végsősorban az adófizetők pénze, és egyes országokban megduplázódott a befizetési összeg, pont azok, amelyeknek a legjobban működik a gazdasága, a legjobb a GNIE. Írország a hatodik helyen van a 28 között, ugyanakkor nagyon megnyomorít minket a, a hozzájárulás kiizzadása szükség van arra, hogy a tagállamokat támogassuk is ebben. Van már ilyen, a kohéziós alap, a szociális alap 2020-ig, de ha a költségvetésben és ezekben az alapokban csökken a pénz, akkor ez a támogatás is csökkenni. Tehát elsősorban arra kell odafigyelni, hogy mire költjük, mennyire hasznosan költjük el a pénzüket, és nem mindig csak az összegekre ezt kéne tehát az előtérbe helyezni. Passiamo alla proposta di risoluzione. Köszönöm, lépjünk tovább. Állásfoglalás tervezett. A következő pont az eh, Európai Unió belbiztonsági stratégiájáról. Ferrara képviselő kapja meg a szót. Scusi l'europa ha il dovere di compiere ogni sforzo possibile per assicurare. tisztelt elnök úr európának óriási feladata van minél nagyobb biztonságot kell garantálnia az állampolgárok számára. Ez azt jelenti, hogy meg kell felelnünk a biztonságot érintő kihívásoknak. Az Európai Unió kötelezettségvállalásai ellenére azt látjuk, hogy éles hangon föl kell szólalnunk az eddigi megközelítés ellen. Miről is van szó? A korrupcióról beszélek, hiszen a bűnügyi szervezetek ellen föl kell venni a harcot. Piszkos pénzeket újra hasznosítanak, megtisztítanak, mi pedig nem teszünk eleget a maffia ellen. Közösen oda kell figyelnünk erre a témára, és egy holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk. A bizottság jelentése jó, de ezt át kell ültetni a valóságba is. Oda kell figyelnünk a prevencióra, és a bűnügyi tevékenységből származó bevételeket el kell kopozni, valamint meg kell védeni azokat, akik felhívják a figyelmet ezekre a problémákra. Köszönöm. Kinicsi asszony következik. Grazie, Presidente Köszönöm, elnök úr. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a szabadság, biztonság és igazság szolgáltatás párhuzamosan kell követni, mint célok. Az új stratégia teljes mértékben tiszteletben tartja az adatokat és az alapelveket. A múltban ez nem mindig volt biztosítva. Minden esetre ez egy hatékony stratégia kell, hogy legyen és teljesen megfelelő igazságszolgáltatás kell, hogy mögötte álljon. A legfontosabb, hogy legyen hatékony, és ezért, illetve várva a bizottsági közleményt az új uh, EU belső biztonsági stratégiára vonatkozó közleményt várva néhány prioritást kell felállítanunk. Az emberkereskedelem elleni fellépés, szervezett szervezett bűnözés elleni harc, pénzmosás elleni harc, és szorosan együtt kell működni a bűnügyi témákban az államok között és az Európai Uniós ügynökségek között közös nyomozásokat kell végezni, javítani kell az információ mozgását, tájékoztatást, és az adatvédelmi jogokat, jogokat törvényeket is tiszteletben kell tartani. Mindezért támogattam az állásfoglalást. Non vedo Úgy látom, hogy Dolsz úr nincs itt a teremben. Térjünk át a következő témára, a palesztin állam kérdésére. Forenca képviselője a szó. Eh, eh, Köszönöm, elnök úr. Szerintem a mai igazán fontos nap a parlament számára, és reméljük, hogy radikális változást is fog jelenteni a palesztin nép érdekében, palesztin állam elismerése témájában, a béke folyamat, a biztonság és igazság témájában, mindkét nép eh, érdekében. 135 állam már elismerte a palesztin államot. Én szeretném felhívni az összes képviselőt arra, hogy látogassanak el oda. Ott láthatják saját szemükkel a rombolást, amit a háború okozott az utóbbi hónapokban izraeli támadások áldozatává váltak. A palesztinek mindig kérték az Európai Uniós közvetítést, mindig kérték, hogy más legyen az Európai Unió szerepe, mint az Egyesült Államoké. Remélem, hogy ez az állásfoglalás lépést jelent előre ebben az irányban. És remélem, hogy ez valóban egy fontos mérföldkő lesz, és az Európai Parlament, illetve az egész Európai Unió valóban a békét és a biztonságot fogja szolgálni mindkét nép érdekében. La parola onorevole Vallina képviselője a szó. Nincs itt Vallina képviselő. Anderson képviselője szó. Itt ő sincs itt, de igen, itt van. Thank you. I voted in favor. Köszönöm szépen. Én a közös állásfoglalást támogatom, mert jó irányba mutat. El kell ismernünk a palesztin államot, a népet és a határait, mert éppen ideje ennek a nemzetközi kötelezettségnek, és ez egy pozitív lépés a béke felé. A tagállamok, mint Írország, el kell, hogy ismerjék, és meg kell, hogy védjék a palesztin államot, a 67-es határokkal, és Kelet-Jeruzsálemot kell elismerni fővárosként. Palesztina elismerését lefektették az ENSZ állásfoglalásokban, és Dublinban múlt héten is megszavaztuk. Joguk van az önkormányozáshoz, és ezt 66 éve olvashatjuk a nemzetközi szerződésekben. A Sinn Féin felszólít minden pártot, hogy ne ássák alá a kétállamos megoldás lehetőségét, ezért aztán a telepeket és a falakat le kell bontani, illetve a palesztin javadalmakat nem szabad többé rongálni. Köszönöm. Honorable Kárfi. Kárfi képviselő. I supported along... Én támogattam kollégáimmal együtt az állásfoglalást a palesztin állammal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon üdvözlendő első lépés a parlament részéről, de úgy vélem, hogy a parlamentnek, Európának és a tagállamoknak is sokkal többet kell még tenniük azért, hogy támogassák a palesztin népet, és biztosítsák azt, hogy a palesztin államot nem csak elismerjék, hanem valóban működő állammá is váljon láthattuk idén nyáron, hogy korábban soha nem tapasztalt illegális és teljes mértékben felháborító támadások történtek Izrael részéről a gázaiak ellen. Mi, a megválasztott képviselők felelősek vagyunk azért, hogy azok, ezek a támadások ne következzenek be ismét. És mi kiállunk a közösségek és nemzetek eh, nevében Izrael szemben, ugyanis ők eh, figyelmen kívül hagyják a nemzetközi jogot, ez pedig elfogadhatatlan. Mi megtettünk ugyan egy első lépést, de ez még egy eh, nagyon kis lépés, egy hosszú előttünk álló úton. Köszönöm. Sebastián képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Nuestra resolución. Ez az állásfoglalás nem valódi megoldás. Például hiányoljuk azt, hogy nem ítéltük el egyértelműen az Izrael által elkövetett erőszakot. Le kell számolnunk az illúziókkal. Ugyanis nincsenek feltételek, és ez mutatja azt, hogy az Európai Parlament és az európai polgárok valójában nem kívánják megtámogatni a palesztin államot szükségszerűség és a palesztin népnek joga is az, hogy szuverén módon élhessen saját területén, és egy modern és nemzetközi szinten is elismert államot hozhasson létre. Ehhez biztosítani kell a szociális igazságosságot, illetve egy biztos jövőt. Európa az első vonalban szerepel a világon, és már idő, ideje volt, hogy ismét foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Szajdrova képviselője a szó. Se ale děkuji, pane místopředsedo, za udělení. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmagyarázni, hogy miért nem támogattam ezt az állásfoglalást arról, hogy ismerjük el a palesztin önálló államot. Szerintem egy államnak az elismerése és Palesztina elismerése lehetséges, és akkor kívánatos, ha mind a két oldal tárgyalásokon keresztül erre a következtetésre jut. Illetve, hogyha ez rész egy béke folyamatnak. Az az állásfoglalás, amit elfogadtunk, ez nem ezt az állapotot tükrözi, ezért aztán vissza lehet élni vele. Ezt én kockázatként értelmezem Mindenek előtt most, hogy Izraelben választási kampány folyik. Ezért aztán nem támogatom az ásoglást. Beszerre, Baszterecse képviselője szó. Nincs itt. Skripep képviselője szó. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr megszavaztuk a palesztin állam elismerését, bár úgy gondolom, hogy a két állami megoldás lenne a megoldást. Minden esetre az állásfoglalást megszavaztam a következő okok miatt. Először is, hogyha támogatjuk ezt az állásfoglalást, azzal megszegjük a második oszlói megállapodást 95-ben a 16.7-es pontját, hiszen mindkét fél esetében nem változik a státusz a palesztin hatóságoknak, és a rendre, jelenlegi tárgyalások folyamatát is megzavarja. Az EU is támogatta ezt, úgyhogy ez azt jelenteni, hogy vissza kéne vonnunk ezt a fajta aláírásot. Továbbá a jelenlegi kormány támogatása az azt jelenteni, hogy de facto elismerjük a Hamas területi szerveződését. Bár kétségbe vonható, hogy ma egy sajtóközlem jelent meg, hogy az EU bírósága a Hamaszt a terrorista szervezetek listájára listájáról levette, miután 13 évig fönn volt, Továbbá így elismerjük a palesztinok jogát, és véleményem szerint ez az elismerés plusz teher lenne a béketárgyalásokon. A, ez egy elvi elismerés a cím szerint, de mindenki teljes mértékű elismerésnek fogja tekinteni. Izrael és Palesztin számára is ez visszalépést jelentene. neve Szoltes. Szoltes képviselő. a besedo, gospod predsednik. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió történelme során mindig támogatta a békés konfliktus megoldást Palesztina és Izrael között, és mi mindig próbáltuk megtalálni a lehető legjobb megoldást, amely véget vet a mindennapos erőszaknak. Már több évtizede tart ez a hagyomány. Az Európai Parlament már 2012-ben kapott, elfogadott egy állásfoglalást arról, hogy a békés párbeszéd az egyetlen olyan módszer, amely hosszú távú konfliktus megoldáshoz vezethet. Ma hallhatjuk azokat az indokokat is, amelyek az állam elismerése ellen szólnak, de ha Palesztina állam elismerése lett volna a probléma, akkor már régen véget ért volna a konfliktus. Tehát én támogattam ezt az állásfoglalást, mert ez az egyetlen észszerű konfliktus megoldás. Köszönöm. Harkin képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ma az Európai Parlament nagy többséggel, csak 88 ellenszavazattal úgy szavazott, hogy elismerjük Palesztin önállóságát. Ezt visszhangozza az ír parlament szavazata is, úgyhogy végre van egy közös álláspont ebben a parlamentben, és nagyon sok érzékeny pontban egyetértettünk. A néppárti, szocialista, konzervatív, liberális, zöld vezetők nagyrészt kiegyeznek, persze van az idő tervezést illetően kis eltérés, ez előrelépés. Ez egy szimbolikus szavazat. És egyértelműen jelzi azt, hogy el kell ismernünk a palesztin államot és a két államos megoldást a 67-es határok mentén. Sürgősen lépnünk kell, és hiszen az izraeli telepek egyre terjeszkednek. Biztonságra van szüksége a palesztin népnek saját államra, határokra van szüksége, úgyhogy remélem, hogy ez az állásfoglalás hozzájárul a béke folyamathoz. Nem vedo. Okán képviselőt nem látom, úgyhogy Pikula képviselője a szó. zajedničku rezoluciju europskog parlamenta az Európai Parlament közös állásfoglalása a palesztin államiság elismeréséről. Ezt úgy gondolom, hogy ez történelmi folyamatnak az eleje, és ez nem egy relatív értékű dolog. Az állásfoglalás egy nagyon jó kompromisszum a fő politikai frakciók között, amelyek egyetértenek az elviekben, csak nem értenek egyet a konkrét megoldás tekintetében. A konfliktus a világ ezen területén idén borzasztó eseményeket hozott. Itt nem egy új tényezőként kell erre tekinteni, hanem arra, hogy egy hosszantartó megoldást találunk erre a politikai problémára. Izraeli politikusokat is tudnék idézni. Izraelnek nem szabad túlzásba esnie, és nem szabad egy ideális partnert várnia. A palesztin képviselőktől is azt várjuk, hogy az Európai Parlament állásfoglalását fogadják el, és kezdjék meg a béke érdekében az együttműködést a béketárgyalások során. Boylan képviselő. Köszönöm szépen, Biztos, büszke vagyok arra, hogy támogatom ezt a jelentést ma. Ez jó irányba előrelépés a palesztin államosságot illetően. Bár már nagyon régen kellett volna ezt meghoznunk, ezt a döntést, ez mutatja, hogy Európában egyre többen támogatják a, palesztin államosságot. Az ír parlament is egyetért a Sinn Féin indítványára, hogy a palesztineknek megadjuk az ön meghatározásokat, és elismerjük a palesztin államot. Az izraeli lépések, mint a gázai vor, a gázai háború, illetve az, hogy Cisjordániában terjeszkednek a telepet, azt mutatja, hogy tárgyalnunk kell a nemzetközi közösségnek, támogatnia kell a palesztin államiságot. Ez az állásfoglalás üzenetet kell, hogy küldjön, hogy ez az államiság kell a béke folyamathoz. Köszönöm. Szanyi képviselője szó elnök úr. bár kétségtelen nagyon nagy arányban fogadta el ezt a határozatot az európai parlament azért illő dolog hogyha esetleg azok sorából is szót kaphatok akik tartózkodtunk ennél a szavazásnál. ennek a tartózkodásnak az oka az volt hogy jelezni szerettem volna a fenntartásaimat ennek a határozatnak egyes tartalmi elemei de leginkább az időztése és a várható nemzetközi hatása kapcsán bár legyen azoknak igazuk akik azt gondolják hogy ez a határozat előrelépés a béke tekintetében én azért leginkább azt tartom fontosnak hogy az európai unió az eddiginél sokkal határozottabb érdemi szerepet vállaljon a közel keleti békefolyamat előmozdtásában a felek tárgyalásai nyomán létrejövő két állam megoldást eredményező tartós békerendezés kimunkálásában. ennek érdekében minden támogatást megérdemel mogherini főképviselő törekvése az egységes és célirányos európai álláspont kialaktásához amihez persze időre és érdemi együttműködésre van szükség az európai parlament az európai intézmények és a tagállamok részéről. a palesztin állam egyoldalú a politikai feltételek hiányában történő tagállami elismerésének szorgalmazása a jelen helyzetben inkább hátráltatja véleményem szerint ezt a fontos célt szem előtt tévesztve hogy az elismerés a békerendezés eredménye nem pedig eszköze kell hogy legyen. köszönöm szépen a lehetőséget! n'ayons pas c'est bon là super beszélhetek szuper kedves kollégák a palesztin állam elismerését végig kell gondolni, hiszen egy, hónap kolva, egy hónapon keresztül az euroszkeptikusok, a konzervatívak beszéltek erről, és azt akarták, hogy az Európai Parlament ne ö, tegyen semmit, és a, ez nem így van Európa végre elfoglalta a saját helyét, azt békét támogatja, és támogatja a palesztin állam elismerését. Persze az állásfoglalás hiányos, az izraeli telepeket nem tudjuk elfogadni, hiszen ez a legnagyobb akadálya a békének. A két államos megoldás szerepel a szövegben. Én remélem, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa, amely hamarosan a 2016 előtt még el kell, hogy fogadja az izraeli telepekkel kapcsolatos megoldását. Remélem, hogy azt fogja mondani, hogy nem, hogy elég volt, és a többi Európai Uniós nemzeti államhoz is szólunk, hiszen ők is kérik a palesztin állam elismerését, itt az utóbbi héten történt ez, úgyhogy a palesztin barátaink, izraeli barátainknak tudnia kell, hogy mellettük állunk, és az, hogy eljönnek ide Európában. Az el, palesztin állam ott régóta kérik, és mi ezt most támogatjuk. Honorable Gill. Jill képviselő. Thank you. Köszönöm szépen. A UKIP támogatja a kétállamos megoldást. Személyesen én úgy gondolom, hogy az elismerés könnyebbé teszi a nemzetközi közösség számára, hogy a kétállamos megoldást megvalósítsa. Én bízom benne, hogy egy nap Palesztinát majd elismerik de ma azt kérték, hogy felszólítsuk a bizottságot arra, hogy lépjenek. Én viszont nem bízom a bizottságban. Nézzék meg, hogy az EU beavatkozása mit tett az Ukrajnában, Líbiában és a volt Jugoszláviában. Az imperializmus az EU részéről destruktív és destabilizálja a helyzetet, és én ezt nem tudom támogatni. Kétségtelen az államok elismerése egy államok által tett lépés. Az egyik kollégám azt kérdezte a bizottságról, hogy mi a helyzet szomáli föld elismerésével. Az EU nak nincs kompetenciája, hogy államokat ismerjen el, válaszolta a biztos. Így aztán én nem támogathatok egy olyan kérdés, kérést, amely olyan kérést intéz, mint az EU államként viselkedhetne. Köszönöm. Zedowski képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm, hogy szépen jól mondta ki a nevemet. nem fogom támogatni, és nem támogattam ezt az állásfoglalást a jelenlegi szövege miatt, hiszen ez önmagában nem hoz megoldást. És az Európai Parlament mai döntése rossz döntés. És amit már korábban is mondtam, erre utalnék vissza, a mai vitán, amit hallottunk, az teljesen az izraeliek szempontját követte, és ez az állásfoglalás nem fogja segíteni, hogy béke legyen az övezetben. Köszönöm. Demes képviselő. Eh, a partij NVA heeft deze resolutie gesteund. A kormányom támogatja ezt az állásfoglalást két oknál fogva. Először is, amikor Palesztináról, mint államról beszélünk, akkor ez egy nagyon összetett kérdés. Nem lehet ezt fekete-fehéren látni szimplán. Itt a biztonsági kérdésekről is szó van, a demokrácia építésről, az ön valósítás, megvalósítás jogáról, Palesztina elismeréséről és a két állami megállapodásról. Ez azonban párhuzamosan kell, hogy fusson a béke folyamattal az izraeli kormány és a palesztin hatóságok között. Ez a folyamat kell, hogy élvezze a nemzetközi szervezetek támogatását. Meglátjuk, hogy hogy halad a folyamat, hogy fejlődik, a palesztin illetékesek hogyan élnek a jogukkal a teljes palesztin területen, csak így lehet a 67-es határokkal egy államot létrehozni. Petir képviselő. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Glasovala sam za ovu Köszönöm szépen. Én támogattam ezt az állásfoglalást méghozzá azért, mert tükrözi a véleményemet és az néppárt véleményét, kétállami megoldás, békés megoldás. Az önálló államiság az jogállamiságot előfeltételez, illetve a terrorizmus ellenességet, illetve a fundamentalist a fundamentalizmus elutasítását, beleértve a vallásos fundamentalizmust. A Hamas ezért akadályozza ezt a folyamatot, valamint az izraeli nép elleni támadások is, a palesztinok gyakran a saját népüket pajsként használják az izraeli hatóságok elleni háborúban. Ennek véget kell vetni, és békés megoldás, békés hozzáállást kell látnunk a két állami megoldáshoz. De a humanitárius szervezetek a Genfi konvenció alapján hozzá kell, hogy férjenek a palesztin területekhez. Szeretném a két oldalt felszólítani ismét, békésen vegyék föl a kapcsolatokat Izrael és Palesztina számára is ez békét, biztonságot jelent, Palesztina számára pedig államiságot. Köszönöm. Zaradil képviselő. Dnešní hlasování Evropského parlamentu o Palestině je zcela nepochybně chyba. Az, hogy szavazni fogunk eh, erről, a témáról. Ezzel kapcsolatban van egy kis problémánk. Az Európai Parlament megint beleavatkozik olyan kérdésekbe, aminekhez semmi köze a parlamentnek. A parlamentnek semmiféle felelősség és bizonyítványa nincs, a bizottságnak sem semmiféle mandátuma, hogy beavatkozzon egyes államok ügyeibe. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Az egyes tagállamok az Európai Unióban alapvetően különbözőek. Az Európai Parlament pedig ezt megpróbálja egy méretű megoldásra zsugorítani. Ez egy érzékeny téma, és én attól tartok, hogy a radikális elemek a palesztin oldalról most újabb ösztönzést kapnak. Hiszen a Hamaszt levettük a terrorista szervezetek listájáról, és ez a mai állásfoglalással együtt úgy értelmezhető a palesztinok által, mint hogyha támogatnánk őket. Pedig nem szabad az erőszakos szervezeteket támogatnunk, ez hiba volt. Dodasz képviselő nincs itt, Brakó sem, úgyhogy uh, Atkinson képviselője a szó. I support a, a two-state solution, as does my... Én támogattam ezt a pártom nevében is. Ugyanakkor hogyan ismerhetjük el az új palesztinai államiságot, amikor nincsen megfelelő igazságszolgáltatási rendszerük. Engem azért küldtek ide a választóim, hogy csökkentsem a, károkat, amelyeket okozunk. Hogyan tudnám ezt ilyen körülmények között megtenni? Szeimur képviselő. Uh, nem fogok elnézést kérni azért mert megismétlem magamat jim cowan kollégát is ismétlem hiszen kért egy ügyrendi kérdést és az eu hatósági e mail azt állapította meg hogy nincs jogunk elismerni a palesztin államot. persze ma ez nem így működik és úgy tűnik hogy a jobb kéz nem tudja mit csinál a bal kéz. ez azt jelenti hogy bármi amit az eu leír annak semmi értelme. én azt hiszem hogy ez így van. köszönöm. A palesztin államiság elismerése eh, heves érzelmeket gerjesztett ma itt a parlamentben. Eh, lehet, hogy dicséretes volt a szándék, de maga a folyamat eh, teljes mértékben elégtelen volt, és én ezért tartózkodtam. Nem tudok egy olyan indítványt támogatni, amelyben az Európai Uniónak nincsen hatásköre, és ezért felhatalmazása sincs az unió beavatkozása ismét aláshatja a helyet, hogy megoldaná a helyzetet. És ha van valami, ami növelheti a feszültséget, akkor elfogadhatatlan az, hogy visszamenőlegesen megindokoljuk ezt a javaslatot. És szintén elfogadhatatlan az, hogy félrevezetjük a polgárokat, és a, feltornáztuk a palesztinok reményeit, ez is teljes mértékben elutasítandó. Én meghoztam a döntésemet, és kiállok emellett. Köszönöm. Honorevole Coburn. Coburn képviselő. Mr. Chairman, Elnök úr, én a palesztin állam ellen szavaztam, mert ha elismerjük, az nem ennek a parlamentnek a mandátuma. Október 3-án a UKIP kollégámnak, James Carvernek írt az EU biztos egy levelet, amelyben azt írta, hogy a szomáli földi függetlenséget, vagy bármely államot nem ismerhet el az EU hiszen ez nem hatásköre a nemzetállamoknak. Ezért aztán az idézőjelben elismerés a palesztin államnak illegális. A bizottság ezt írásban elismerte. Ön, elnök úr, nem, szabad, nem lett volna szabad, hogy ez fölvesse ezt a témát, de megtette. A palesztin állam elismerése a nemzetállamok feladata és az ENSZ feladata. Az Egyesült Királyság csak kereskedemi egységet akart, ez a ház azonban túllépi a hatásköret. Poncius Pilátus sem tudta megoldani a keresztre feszítés kérdését. Ez a szánalomra méltó parlament hogyan oldhatná meg ezt a problémát, miközben Európa összeomlik? Sem nem képes, nem, nem hajlandó megismer, megoldani a problémákat ez a parlament. Köszönöm. Válaszolok, ami engem illet. Én elolvastam az állásfoglalás szövegét, szeretném elmondani, elolvastam a szöveget, az állásfoglalást, és egyértelmű volt, semmiféle tényleges elismerés ebben nem szerepel. Támogatjuk az elismerés, ez egy politikai dokumentum, ennek semmilyen jogi hatása nincs. Most én beszélek, én válaszolok, lezárom a kérdést. Rendben, folytatjuk, folytatjuk a vitát, acél témára térünk át. Nem, elnézést, Kasztáldó képviselő. Köszönöm, elnök úr. 67 év halottak, szenvedés, az egyik leghosszabb, legvéresebb konfliktus, és még mindig a köz, közel-keleten ez az egyik leg nehezebb terület, és a Cinque Stelle képviselőjeként mi támogatjuk a béke folyamatot. Fontos lépéseket kell tennünk az igazság érdekében, az igazság irányában, és örülök annak, hogy ebben a parlamentben a nagy többség támogatta ezt a kérdést. Végre sikerült tisztálnunk, hogy mi a különbség az elismer, állam elismerése, vagyis ami az államok joga, és az államiság támogatása között, ami egy kórus jelent az államaink egyhangú felszólalását, és most Mogherini asszonynak fogjuk megadni a feladatot, hogy tegye meg mindent ebben az érdekben. Ugyanakkor anélkül, hogy az EU bármilyen konkrét vállalást tenne a palesztin építkezés értelmében, mindkét állam elismerése érdekében, a különböző területek helyzetének a tisztázása érdekében, a szociális igazság érdekében, akkor ez a papír csak papír marad, és csak a lelkismeretünket nyugtatja meg. Nem elég a pénz, ezért minden lehetséges meg kell tennünk azért, hogy a, az Izraelben és a Palesztinában a szélsőségesek ne nyerjenek, ne szerezzenek hangot. Ne felejtsük el, mennyit dolgoztunk mi is ezen. Köszönöm A acélágazatra vonatkozó állásfoglalásra térünk át. Forenca képviselője a szó. Mikrofon. Mikrofon. Jacsizom? Most be van kapcsolva? Igen, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ahogy tudják, az acél kérdése számunkra nagyon fontos a jelenlegi olasz acélipari események miatt is. A Terni, Taranto és Piombinoi üzemekre gondolok. Mi részt vettünk a parlamenti vitában, az acélágazatról szóló témában, és szóbeli kérdést is föltettünk, pontosan a termi helyzet miatt, és párbeszédet alakultunk ki, alakítottunk ki a Brüsszelbe és aztán Strasbourgba érkező dolgozói képviselőkkel hozzájárultunk a szövegjavításához is. Végül nem tudtunk ezzel egyetérteni, mert az acél témája bekerül a Juncker-féle befektetési csomagba és egy olyan ideológiába, ami a versenyt támogatja Európában és Európán kívül, és ez nem meggyőző számunkra, mert mi úgy gondoljuk, hogy az acél stratégiai elem, és így kell megtartani. Európa számára ez egy stratégiai termelési ágazat, és a szociális dömping ellen, ugyanakkor a környezeti dömping ellen is föl kell lépni. Nagyon komoly környezeti átalakításra van szükség a tarantói üzem és a hasonló üzemek esetében, ahol még mindig nagyon sok a rákos eset és a haláleset. Kirtan Darling képviselője szól. Um, I come from a steel town. Köszönöm szépen én Middlesbrough-ből érkeztem egy acélgyártó városból, ahol nagyon sokak munkája az acélgyártáson múlik. 2009-ben és 2010-ben az én közösségem keményen küzdött azért, hogy megmentse az acélgyártást, és az nem elég, eh, hogyha eh, megőrizzük a meglévő infrastruktúrát, eh, fejleszteni kell és javítani kell a környezetvédelmi feltételeket, és tartós munkahelyeket kell teremteni, illetve el kell ismernünk annak szükségességét, hogy rendkívül alacsony acél, széntartamú acélt gyártsunk. Egy ipari klasztert kellene szervezni a szén kivonás és tárolás köré, amely 4000 új munkahelyet teremthetne. Ez, én támogatom ezt az állásfoglalást, ugyanis egyértelműen felszólítja a bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák a munka feltételeit, és hozzanak létre egy acélügyi tervet. Köszönöm. Mielőtt Giuffrida képviselők adna meg a szót, szeretnénk tájékoztatni mindenkit arról, hogy a földközi tengeri térségre vonatkozó szavazásnak a szavazat magyarázatai holnap a szavazás után kerül sorba, mert 14.45-kor meg kell, hogy szakítsam az ülést, hogy elő lehessen készíteni a ülés folytatását három órától. Giuffrida képviselője a szó. Grazie, president. Köszönöm, elnök úr. Az acélágazat Európában alapvető szerepet játszik, és életbevágó fontosságú sok tagállam esetében. Ezért nagyon helyes, hogyha prioritást kap az iparpolitikában és pontosan a mértéke, a foglalkoztatási jelentősége miatt központi helyzetben kell, hogy álljon a szociális politikában is. Az acéliparhoz közvetlenül 350 ezer munkahely tartozik, ezért nagyon fontos a verseny szempontjából, a munkahely szempontjából, export-import szempontjából, de talán még fontosabb, és talán ez kell, hogy kapja a prioritást, hogy a szociális védelem és szociális felelősségről kell beszélnünk. Egy válság időszakban nem lehet mindent megfizettetni a dolgozókkal, az átalakítást, a technológiai fejlesztést, a delokalizációt. Ez nem sújthatja a dolgozókat. A mi feladatunk feladatunk, elnök úr, az, hogy biztosítsuk, hogy a bizottság, amikor az iparral foglalkozik, soha ne felejtse el a szociális párbeszédet. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Köszönöm képviselő. Amikor biztosként dolgoztam, ipari biztosként az acél ágazat témájában mindig a munkánkhoz hozzájárultak a szakszervezetek. Kápel képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt években 40 ezer munkahelyet vesztett az európai acélipar, és több ezer munkahely még elveszik, hogyha a világ acélszervezet elnöke nyilatkozatának hinni lehet. Ausztriában az Alpina Algé nagyon sok médiában szerepelt ma, mert áttett az USA-ba a termelés színhelyét. Azzal magyarázta, hogy nagyon nagyok az energiaköltségek, a környezetvédelmi díjak, az adók Ausztriában. Emellett a vállalkozás vezetői azt is mondták, hogy az EU túl keménykező a 2020-as stratégiájával. Nagyon ö, nehéz kibocsátó engedélyeket kapni és visszaszorítani a széndiokszid termelést. Európának ez egy nagyon nagy veszteség a szektorban. Az amerikaiak ugyanakkor és az amerikai kormány újra iparosítja ezt a területet, és bátorítja az európai vállalkozók át költöztetését. Európában sajnos sem ez a helyzet. Ezért aztán én támogatom a mai állásfoglást az acéliparral kapcsolatban, és a bizottság intézkedési tervét is, hogy újraiparosodjon Európa. Honorevole. Arna Tű képviselője a szó. Elnök úr, kedves kollégák! Ismét a brüsszeli technokrácia működött a maga legjobb szándékaival. Különösen Franciaországban elátkozott az acélipar, bezárnak a gyárak, és az, az a néhány cég, amely még működik, azokat indiai és kínai konglomerátumok vásárolják fel. Franciaországban 30 év alatt 40%-kal csökkent a termelés, miközben a kereslet növekedett. Ez egyenes következménye a Brüsszel által évtizedek óta folytatott politikának, a vámok eltörlésének és az abszolút szabadkereskedelemnek. Brüsszel politikája egy merénylet az ellen a több ezer munkavállaló ellen, akik már 30 éve emiatt szenvednek. A politikának az embereket kellene szolgálnia, nem pedig a nagy tőkét. Gászbára képviselő úgy tűnik, hogy nincs itt a teremben, Bild képviselő sincs itt, Griffin képviselője a szó. Thank you. I strongly believe... Köszönöm szépen. Én hiszek abban, hogy a gazdasági fellendülésünk attól függ, hogy a gyártóiparunk erős legyen. Az európai acélipar fenntartható és profitábilis része kell, hogy legyen. Én aláírtam ezt az állásfoglalást, felszólítottam a bizottságot, magyarázz el, mit tesz a kulcsfontosságú ipari termelés területek fejlesztésért, hogy munkahelyeket teremtsen és mentsen az Európai Unióban. A bizottságnak feladata, hogy megvédje a szociális, gazdasági és környezetvédelmi normákat az EU teljes területén és együtt kell működnie a társadalmi partnerekkel. Figyelniük kell arra, hogy fenntartható, szénmentes gazdaságra van szükségünk. Nagyon sok opciónk van, például a szénbefogás. Ezért aztán felszólítom a bizottságot, kötelezze el magát, magas minőségű, energiahatékony, innovatív termékeket és eljárásokat támogasson, hogy magas minőségű munkahelyeket teremtsen az iparpolitika területén. Köszönöm. Tiene la palabra. López Bermejo képviselője a szó. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Egyesült Baloldal részéről azért támogattuk ezt az állásfoglalást, mert úgy véljük, hogy az európai acél ipar helyzete abból fakad, hogy eladtuk a, a gyárakat a legtöbbet fizetőnek, és nem pedig a többség érdekét vettük figyelembe. Spanyolországban nagy hozzáadott értéket teremt az acélipar, de úgy tűnik, hogy ki fogják szorítani a hazai cégeket a nagy nemzetközi vállalatok. Az Európai Unió politikái pedig csak rontottak a helyzeten. Úgy tűnik, hogy az energetikai és pénzügyi oligopóliumok ellen Európa tehetetlen, másrésztről a tagállamok között éles a verseny, és ez is egyre inkább megerősíti azt a tendenciát, hogy néhány kicsi európai régióban összpontosul az értékteremtés. Az ipart úgy lehetne csak visszafejleszteni, hogyha átvennénk fölött az irányítást, és a dinamikus és hatékony szektorokban megőriznénk a munkahelyeket. Ilyen például a, a spanyol kohászat és acélipar is. Szolidaritásra van szükség az Alcoa, ThyssenKrupp és más cégek munkavállalóival, ugyanis ők most a, a jövőjükért és az iparágukért harcolnak. Köszönöm. Kinicsi képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Az acélszektor Európában mindig is a legfőbb, egyik legfőbb stratégiai gazdasági szektor volt, és kétségtelen a központi szerepe ennek az ágazatnak. A múltban, de jelenleg is a növekedés, a munkahelyteremtés és a gazdasági fejlődés érdekében. Ugyanakkor szinte minden Európai Uniós országban nehéz helyzetben van az acélágazat. Az elfogadott állásfoglalással azt kérjük a bizottságtól, hogy dolgozzon ki új intézkedéseket, olyan lehetőségeket, amiknek segítségével versenyképesé válik újra az acélágazat, és a delokalizáció ellen is lépjen fel. Ezért egy specifikus acélágazati tervet kérünk, ami maximális figyelmet szán a dolgozók minős, biztonságára és a környezetvédelemre. Így az ágazat vállalkozói újra fontos szerepet kaphatnak, versenyképesek lehetnek nemzetközi szinten. Ezek miatt, az okok miatt támogattam és szavaztam meg az állásfoglalást. Köszönöm. Utolsó felszólaló Spiraki képviselő. Oké. Okay. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam ezt az állásfoglalást, és alá is írtam, mert támogatni akarom azokat a munkahelyeket, amelyeket az acél ipar teremt Magnéziában, Tesszaloniki környékén és így tovább Görögországban. Görögországban a fémolvasztók helyzete 2012-ben nagyon romlott, 58%-kal csökkent a termelékenységük 2007-hez képest. Ugyanakkor a kereslet 82%-kal csökkent az acél iránt. Tehát ez azt jelenti, hogy a 62-es szintre esett vissza az acél termelés, és kb. 50%-ot vesztett az ipar 2014 táján. Ugyanakkor azonban a banki kötelezettségek a három legnagyobb acélmű részéről több mint egy milliárd eurót tesznek ki, hát megérzi, hogy ez egy katasztrofális helyzet. Ezért aztán be kell avatkoznunk, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az energiaköltségeket csökkentsük, hogy a költségek közötti különbségek csökkenjenek a tagállamok között. Ezen kívül azonnal kell valamiféle kereskedelmi segélyterv, az acélművek termékeinek felszívására Európában. Köszönöm. Grazie, la seduta sospesa fino... Köszönöm, 15 óráig felfüggesztem az ülést.